Good afternoon, dear colleagues. We will start. Kedves kollégák, szép napot kívánok mindenkinek. A Nőjogi Szakbizottság ülését ezen nem megnyitom. If there are no changes proposed on the agenda. Ha a napi rend tervezettel kapcsolatban senkinek nincs ellenvetése, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Az áprilisi ülésünk és a májusi ülésünk jegyzőkönyvét ezen elfogadottnak tekintjük. Elnöki bejelenteni való közlemények, nincs bejelenteni való. Következő nemi esélyegyenlőség és politika az Európai Unióban. Ez nem más, mint egy meghallgatás. Minden szakértőnk megérkezett, úgyhogy nem is... Ennek alapvetően az a célja, hogy beszéljünk arról, hogy különböző adórendszerek hogyan és milyen hatással bírnak a nem egyenlőségre a tagállamokban. Nagy örömömre szolgál, hogy szakértőnket itt üdvözölhetem ma délután, akik elfogadták a meghívásunkat, és megosztják velünk tapasztalataikat, szaktudásukat saját kezdeményezésű jelentést készítünk ugyanebben a témában, ennek előkészítéseként kerül sor a mai meghallgatásra az szakpolitikai osztály által megrendelt hasonló címet viselő tanulmány felvezetésére, bemutatására is sor kerül majd. Az a szociális és gazdasági különbségek miatt az egyforma adószabályok is különbséget okoznak a nők és férfiak között, ezért azt vizsgáljuk, hogy a különböző adórendszerek hogyan csökkentik vagy növelik a nők munkerőpiaci részvételét, hogyan ösztönzik őket arra, hogy saját céget alapítsanak, saját vállalkozásba fogjanak, illetve a nők közötti szegénység elleni harchoz hozzájárulnak-e ezek vagy sem. Az, adózás, az adópolitika elsősorban tagállami hatáskör marad, és alapvetően mégiscsak az Európai Unió alapvető célja a férfiak és nők egyenlőségért megpróbáljunk fellépni. Most pedig nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd a szakértők véleményét, reméljük, hogy gyümölcsöző vita alakul majd ki, és valóban elmélyíthetjük a tudásunkat ezen a téren. Tovább nem is um, szaporítanám a szót, hanem megadnám a szót azoknak, akik nálam jobban értenek ehhez a témához. Elsőként Elizabeth Klatzernek adom meg a szót, aki az, eh, az ENSZ eh, egyetemen eh, tanít, nem ilyen egyenlőségi feminista, közgazdász, aktivista, konzulens is ezzel párhuzamosan. A globalizáció, az államháztartás és a, és a gender alapú közgazdaságtan a szakterületei. Izlandról érkezett közé, most pedig megadom önnek a szót, parancsoljon Klátszer asszony. Nagy, Madam Chair. Uh, I'm... Köszönöm képen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Rendkívül fontos ez a mai megbeszélés, hiszen ez az első alkalom, hogy egy EU intézmény aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiinduló pont ahhoz, hogy tovább dolgozzunk, különösen hiszen szilárd jogi kötelezettségünk az EU intézményeket és a tagállamokat arra kötelezi, hogy megelőzzék a diszkriminációt, a nemek közötti egyenlőséget biztosítsák, egyebek között az adózási politikában is. Tudom, hogy a szakbiz... az jelenlévők tudják, hogy milyen fontos pillanat ez, hiszen most tudjuk azt biztosítani, hogy a különböző jogi kötelezettségeknek mindenki eleget tegyen. Nem pusztán a jogi kötelezettségeknek, hanem több politikai kötelezettségvállalásnak is. Ezek között a fenntartható fejlődés célkitűzéseit, amelyekért amelyek iránt a tagállamok és a bizottság egyaránt elkötelezte magát. Nagyon fontos tehát, amit ezért a munkáért tehetünk. Határozzuk tehát meg annak a területét, határait, hogy miről is beszélünk. Sajnos a nemek szempontjából vak adózási politikának igen hosszú hagyománya van, pedig nagyon sok olyan kérdése és hatása van az adózásnak, amely a a gender a társadalmi nemek társadalmi-gazdasági helyzetét befolyásolja. Ezek között elnök asszony például az adózás, jövedelemadózás és eh, a nők munkaerőpiaci belépését eh, ösztönző elemek összefüggése. Nem akarok most eh, erről részletesen beszélni, mert tudom, hogy van ismeret, tudás e teremben erről. De ugyanígy fontos kérdés az áfa mentesség bizonyos termékekre, olyanokra, amelyek a nőknek fontosak. Ez az elem is fontos, de én a hozzászólásomban sokkal inkább szeretném, szeretnék túlmenni ezeken a kérdéseken, és nagyobb összefüggésekre összpontosítani, amelyek égetően igénylik figyelmünket. Hozzászólásomat hét eh, propozícióra, témára bontanám, hiszen korlátozott idő áll csak rendelkezésemre. Az első a rendkívül fontos európai szemeszter, amely a gazdaságpolitikát struktúrája az évek során. Ennek az az előkészületeim során elemeztem az ország specifikus adózással kapcsolatos országajánlásokat, és azt látjuk, hogy ezek alapvetően gendervakok. Azért mondom, hogy alapvetően, mert különösen az új országspecifikus ajánlásokban a bizottság a munkaerőpiaci ösztönzők kérdését már tárgyalja. Tehát a második keresetre vonatkozóan már visszafogják a munkaerőpiaci ösztönzőket, mondhatjuk így is. A gender hatásokat egyéb szempontok már sem veszik figyelembe. Az ország specifikus ajánlások legalábbis részben kockázatosak a társadalmi nemek szempontjából, hiszen az ajánlások különböző adóstruktúrákat tartalmaznak, amelyek eh, a nemek közötti egyenlőtlenségekhez vezethetnek. Ugyanakkor pedig nincs eh, hatástanulmány, nincs eh, semmiféle lehetséges gender implikáció vizsgálat. A társadalmi nemek szempontját tehát nem vették még teljes mértékben be, és mint mondtam korábban, van lehetőség és tere annak, hogy lépjünk. A második pontom az, hogy nagyon fontos az adópolitikának az általános mozgatója, az általános hatája, hiszen az adópolitika egyre inkább a növekedésbarát jelzőt viseli. Én azt javaslom, hogy ennek kell, hogy legyen, én azt mondom, hogy ebben van egy beépített elfogultság is a nemek szempontjából. A növekedés barát adózás ugyanis elsősorban a vállalati adók csökkentését, a jövedelemadók csökkentését javasolja, ahogy azt az ország specifikus ajánlásokban is látjuk, javasolja a vállalati adó százalékok csökkentését, és támogatja azt, hogy magasabb legyen a fogyasztói adó, különösen az áfa. Ebben persze semmi új nincsen, láttuk ezt már az évek során, amikor különböző szakpolitika, szakpolitikai ajánlásokat olvastunk, már ott megvolt ez az eltolódás az áfa felé, és afelé, hogy korlátozzák a csökkentett áfa értékeket, ezeknek az alkalmazását, és hogy, a visz, és hogy hozzák vissza a vagyonadót. Nos, a növekedésbarát adózás nem vagyok biztos abban, hogy tulajdonképpen ösztönzi önmagában a növekedést. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok feltételezés, munkaerőpiaci feltétel van, amely a munkaerőkeresletre, ellátásra, kínálatra vonatkozik, makroökonómiai feltételeket is figyelembe vesz. Minden esetre megkérdőjelezném azt, hogy közvetlen kapcsolat van a vállalati adó csökkentése és a jövedelemadó csökkentés, és ennek az áfa növelésre való átterelések között, hogyha meg, és az, hogy ezek a növekedést ösztönöznék. Ha időben nézzük a változásokat, akkor tulajdonképpen egyre erősödik ez a kételj bennem. Az is nyilvánvaló, hogy a növekedésbarát adózás gondolata nem fogja a lakosság jólétét erősíteni. Egyre kevésbé progresszív adót jelent, és így bevételi hiátusokat vagy hiányokat is lehetővé tesz. Mivel a társadalmi mevek mintája, meglévő mintája a tulajdoni és jövedelmi struktúrákban igen nagy mértékben megvannak. Ezek az át, ezek a módosulások igen erős társadalmi nemekre való hatásokat is fognak mutatni, és az a nemek közti egyenlőtlenséget erősíteni. Mellesleg nagyon sok egyéb szempont mellett lát, nagyon kevés adat és statisztika áll e kérdésben rendelkezésre, különösen a tulajdon és a vagyon tulajdonlás nemi mintájára vonatkozóan. A statisztika gyűjtés a vagyontárgyakra vonatkozóan igenis a társadalmi nemek szempontját is fel kell, hogy vegye. Ez egy egyszerűen elengedhetetlen statisztikai alap a kutatáshoz. A harmadik elem meg kell nézzük azokat az, a, meg kell nézni az adó és a közkiadások oldalát, tulajdonképpen úgy, mintha ugyanannak a dolognak a két oldala lenne. Az EU jelenlegi tendenciái igen korlátozott fiskális teret engednek, egyre kevesebb forrás áll a közintéz, az államintézkedések számára. A társadalmi nemek szempontjából ezért azt kell megnézni, hogy milyen eh, bevételeket lehet eh, teremteni, milyen fiskális eh, mozgástér van, és mekkora a közkiadás szükséglet. Tudjuk, hogy a progresszív adórendszerben az állami kiadások oldalán jelentős mértékben segíthetik a nemek közötti egyenlőséget, és elkerülhetik az elsődleges egyenlőtlenségeket. A különböző munkáltatói járulékok is kérdéses, hogy valóban foglalkoztatási hatást generálnak-e. Mindig kérdés az, hogy milyen munkaerőpiaci és egyéb feltételek mellett működnek a cégek, de fontos az is, hogy a pénzügyi bázis erodálódik, a társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi alapja. És eb, ennek is része a, a nemek közötti esélyegyenlőségi programok finanszírozása. A következő pontomról nagyon gyakran elfelejtkeznek, bár nagyon fontos. Fontos, hogy környezetbarát adózási rendszert alakítsunk ki, és afelé mozduljunk el, de nem tételezhetjük azt fel, hogy ez a társadalmi nemek szempontjából semleges legyen. Épp ellenkezőleg igen kevés kutatás volt e téren, de a meglévő tanulmányok azért azt mondják, hogy az ökóadóknak igen erős a gender hatása. Nagyon fontos tehát ez a kérdés, tovább kell kutatni, tovább kell vinni, hiszen ez természetesen a bevételek elosztásának hatásával, de nem bevételi kérdésekkel is, mint hozzáállás, viselkedés, bevételek felhasználása. A, a különböző hatásenyhítési politikák, intézkedésekkel van összefüggésben a véleményem szerint határozottan elemezni kell a gender szempontokat az adózás meghatározásánál. Az ötödik propozícióm az adóstruktúra módosítása, és az, hogy egyre egyenlőbb adórendszereket ösztönözzünk. A ha több progresszív adórendszer lenne, amiben a vállalati adó és a személyi adó a legnagyobb bevételi forrást jelenti, nos úgy tűnik, hogy ez a fajta adórendszer erősíti a nemek közötti egyenlőtlenséget, sokkal inkább, mint a, a progresszív vagyon vagy örökösödési adók. az adóelkerülés, adó eh, megkerülés, vagy eh, mindennek eh, igen jelentős esélyegyenlőségi hatása van, hiszen erősíti a, az egyenlőtlen tulajdon struktúrákat. Az utolsó két javaslatom következik, ami inkább intézkedés politika orientált. Az egyik az az, hogy az európai szemeszter különösen az adózás szempontjából igen korlátozott mértékben integrálja, veszi be a társadalmi nemek szempontját. Tudom, hogy az önök szakbizottsága már dolgozott ezzel a kérdéssel. Egy rendszeres gender hatástanulmányt javaslunk, amibe beveszik a változások végrehajtását, a, az úgynevezett bizonyíték alapú javaslatokat és ajánlásokat, amik aztán az európai szemeszterbe vezethetők át. De nem csak a, a társadalmi nem alapú hatástanulmány az, ami fontos, hanem a a közfinanszírozási ismeretekben is erősíteni kell a gendert, és ez is a, az európai szemeszter részévé kell, hogy váljon. Tudjuk, hogy a tagállamokkal való tárgyalásokból kiderült, hogy a, a társadalmi nemek ismerete igen hiányos. Nagyon fontos lenne ezért ezt pótolni. Biztosítani kell azt is, hogy az elsődleges gender célkitűzéseket minden olyan dokumentumba felvegyék, amely ebben a folyamatban az éves növekedés felméréstől a nemzeti eh, programokon át eh, az ország specifikus ajánlásokig megszületik. Ez azt is jelentené, hogy a parlamentnek is nagyobb beleszólása lenne ebbe a folyamatba, és különösen az önök eh, nagyra becsült bizottságának a szerepe növekedhetne, és nagyobb mértékben segíthetné a társadalmi nemek szempontját érvényesíteni. Az utolsó pont pedig eh, talán messzire tekint, akkor, amikor eh, intézményi innovációra van szükség, tulajdonképpen ezeket vizsgálom, akkor, amikor a, a társadalmi nemek egyenlőségéről, gazdaságpolitikáról, eh, adózáspolitikáról van szó, Nos, én azt javaslom, hogy ezzel kapcsolatban létre kellene hozni egy úgynevezett e, e, e, társadalmi nemek egyenlősége és fiskális politikai tanácsot. Ez Európai Uniós szinten és a tagállamok szintjén is meg kellene, hogy szülessen, hiszen olyan fajta tudás és képességépítési forrás lehet, amelyel független tanácsot, szakértelmet is lehetne biztosítani. Nos, köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehettem. Thank you, Mrs. Placer, for your presentation, and I... Köszönjük szépen ezt a prezentációt. Most pedig eh, Vandam úrnak adnám meg a szót, aki a Friday Group elnöke, a péntek csoport elnöke, aki a belga miniszterelnök helyettes szakértő és tanácsadója, a egészségügyi és fogyatékossági nemzeti tanács rendes tagja. Parancs önöné a szó. Good afternoon. Um, thank you, Madam Chair, for... Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Tavaly nyárig voltam ezen az említett poszton, de norvég a feleségem, és idén nyáron, illetve tavaly nyáron Norvégiába költöztünk. A Friday Group elnökeként továbbra is dolgozom, ebben a kapacitásomban vagyok most itt. A Friday Group pontosan micsoda, kicsoda, egy pluralisztikus ifjúsági think tank, amelyet teljesen a Baduan király alapítvány finanszíroz, a legnagyobb ilyen alapítvány Belgiumban. A Times Up itt az idő, vagy lejárt az idő címmel indítottunk egy új dokumentumot, amelyet Marika Andersennel és Natalie Francával együtt készítettünk. What's the, what's the issue? Um... Na, miről is van szó? Uh, egy megfigyelésből indult ki az egész, mi szerint nagyon fontosak az esélyegyenlőségi kérdések számunkra, mégsem tudtunk elég női szakértői tanulmányt kiadni, és elkezdtük vizsgálni, hogy miért nincs elég nő, miért alulképviseltek a nők a közéletben és a mm, tudományban. Az időbeli egyenlőtlenségek okozzák a problémát, erre jutottunk, mert a nem fizetett vagy háztartási munka sokkal jobb részét végzik a nők, mint a férfiak. A Belgiumban másfél órával többet dolgoznak nem fizetett kontextusban a nők, mint a férfiak. Évente ez három havi nem fizetett munkának felel meg. Ez egy óriási különbség tehát, ami nyilván érezteti a hatását a közéletben is az időbeli különbségek, hogy másképp költik a, töltik az idejüket, mint a, a nők és a férfiak, ez a gyermek születését követően még nagyobbra nő ez a különbség. Ezzel fogok most foglalkozni, hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk valamit tenni ennek érdekében, hogy az idő, szabadidőbeli különbségeket, vagy az időfelhasználás beli különbségeket a férfiak és a nők között valahogy csökkentsük. Belgiumra fogok koncentrálni, mert az esettanulmányt itt végeztük, de ez majd kiterjeszthető mind az adózási, mind a szociális jutatási kérdésekre. Tehát ez, ez volt tehát a nagyobb kép. Van jó hír is, mert az Európai Bizottság, ahogy önök is tudják, a szülői szabadságra vonatkozó irányel felülvizsgálatát elindította. Ezzel kapcsolatosan van ok a reményre. Miért olyan fontos, hogy a szülői szabadság rendelkezésre álljon, hiszen ez tulajdonképpen egy befektetés. Erről fogok beszélni, és konkrét, aztán adózási kérdéseket érek át, és konkrét javaslatokat teszek a végén. Tehát, hogyan reagált az Európai Bizottság a kérdésre, hiszen ez esélyegyenlőségi kérdés. Jobb, kiegyensúlyozottabb, nagyvonalú szülői szabadság. Ez a terv. Négy hónap szülői szabadságot tenne lehetővé, ami betegszabadságnak megfelelő bérezéssel jár, illetve megfelelően rugalmas munka lehetőségeket, illetve szülési szabadságot is előír. Ez mind szép és jó, de ezzel még nem oldódik meg a probléma. Itt van például Belgium példája. Bírségkelten progresszív, valamilyen félutas országról beszélhetünk, legalábbis annak tartjuk magunkat. A tanács és a parlament is jóvá hagyja ezt, akkor a mérsékelten progresszív országok szabályozásaival végre lépést tart az Európai Unió. Adózási oldalon ugyanakkor még ez nem hoz változásokat, pedig úgy érzem, hogy ez egy olyan kérdés, amivel párhuzamosan foglalkozni kell. Tehát nem, nem oldódott meg a probléma, ennél tovább kell menni. Miért olyan fontos ez? miért olyan fontos a szülői szabadság, illetve az apasági szabadság? Egész egyszerűen, mert ez igazságosabb megosztás. Azok az apák, akik a szülés után egyből részt vesznek a gyereknevelésben, és nagy az életük egész során sokkal nagyobb részt vállalnak a háztartási munka, a családi munka, a nem fizetett munka terén, tehát ez csökkenti a férfiaknak közötti eh, különbségeket. Ez egy részben, hogyha apasági szabadságot is többen kivennének, ez lehetővé tenni, hogy a férfiak kisebb helyet foglaljanak a közéletben, és a nők viszont eh, fordítva ennek megfelelően nagyobb szerepet játszanak. Ez egyébként a jövedelembeli különbségeket, ezt a jövedelem vagy bérollót is ö, eh, csökkenteni azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy a korai években többet otthon van az édesapa, az édesapjuk empatikusabbak, boldogabbak, és a különböző normatív teszteken jobban teljesítenek. Ez egyébként jobban megfelel az apák várakozásainak is, hiszen a különböző felmérésekben az apák de úgy nyilatkozott, hogy több időt szeretne tölteni a gyerekekkel, egyébként így kevesebb lenne a vállás is, és ez a megint csak a gazdasági függőség csökkentését, a nők közötti szegénységi különbséget csökkenteni, illetve magasabb a termelékenység, hiszen a nők részvétele a munkerőpiacon is jobban alakulna. Ugyanakkor hogyan tudjuk azt elérni, hogy a nemi esélyegyenlőség nagyobb mértékben megvalósuljon? Hát itt van a szülői szabadság, ami rögtön összetevő, de ahogy az Európai Bizottság 2012-ben kimondta, a fiatal férfiak és a fiatal nők nem ugyanaz olyan, nem ugyanazokat a döntéseket kell, hogy meghozzák. Egész egyszerűen nem beszélhetünk esélyegyenlőségről. A, a társadalmi nemek szempontjából színvak, vagy nem vak kell, hogy legyen minden szakpolitika. Két dolgot kell megvizsgálni. Először is a szülői szabadság és a szüle, gyereknevelési szabadság. Ez az egyik mennyire modern, vagy családbarát, vagy nőbarát a modern szakpolitika, ez az egyik, új kategóriákról beszélhetünk, az OECD országokat egyébként négy kategóriákra oszthatjuk, és igazából csak az északi skandináv országok állnak igazán jól, általában a családpolitika csak a skandináv országokban nem semleges, mármint hogy nincs tekintettel a férfi és nő közötti különbségekre. A modern fiskális vagy adópolitikák, ez a következő fontos téma, Gunnarsson asszony fog utána beszélni. Az ő elemzése a 2016-os Mulder tanulmány alapján kimondja, hogy csak Svédország és Finnország eh, szigorúan egyénre szabott, egyénre szabott eh, jövedelemadó rendszerrel. Minden más országban ösztönzik azt, hogy az egyik vagy a másik fél kevesebbet dolgozzon, hiszen ezzel is csökken az átlag adó, a jövedelemadó szint. Tehát gyakran a nőket ezzel elretentik, vagy kevésbé ösztönzik arra, hogy kevesebbet dolgozzanak, hiszen ha ő kevesebbet dolgozik, kevesebbet keres, akkor adó kedvezménybe részesülnek, ez nem valami nőbarát adópolitika. Ezek tehát a nagy kérdések, amik felmerülnek ezzel kapcsolatban. A, meg kell reformálnunk a szülői szabadság rendszerét, meg kell reformálnunk az adópolitikát, ez állami szint. Most tehát a felmaradó kérdés, hogy hogyan tudjuk mindezt konkrétan meg végrehajtani. Lássuk először is a szülői szabadságok kérdését visszazumolva Belgiumra, azt látjuk, hogy leggyakrabban a nők használják azokat a szociális lehetőségeket, a társadalmi szociális jutatásokat, amelyek gyakorlatilag a szülői szabadsággal járnak. Legalábbis Belgiumon ez a helyzet, és ez nem egy kirívó példa. Mit jelent ez? Azt, hogyha a nők és férfiak közötti időbeli egyenlőséget biztosítani akarjuk, akkor arra kell ösztönözni a férfiakat, hogy az ilyen szülői szabadsággal ők is éljenek. Um, this also why started with the, the... Tehát így járunk el. Az Európai Bizottság, említettem, hogy az irányelv fel, eh, átdolgozását kezdeményezte. Persze még itt is vannak megoldandó problémák. Mit tettünk mi? Konkrét reformjavaslatokat tettünk le az asztalra annak érdekében, hogy a szülői szabadság és apai szabadság rendszerét Belgiumban alakítsák át. Négy hónap ilyen szülői szabadság jár Belgiumban, amelyet 700 euró per hónap jár. A tudományok azt mutatják, hogy 700 euró per hó egész egyszerűen nem elég ahhoz, hogy hogy az embereket, főleg az apákat arra ösztönző, hogy éljenek ezzel. Uh, Másrészt tíznapos gyerek születésé után járó szabadság is jár, amely most már uniós szinten harmonizált lesz. Politikai háttérből érkeztem, ezért tudom, hogy a költségvetési kérdések mennyire fontosak. Megpróbálunk tehát egy olyan reformot kidolgozni, amely nem csak ösztönzi az apákat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel minél hamarabb, minél korábban a születést követően. Hogyha az apa viseli a gyerek gondját a születést követően, akkor látjuk, hogy valóban megmarad ez a jó szokása, hogy sokkal nagyobb eh, részét eh, végzi a háztartási munkának. Tehát egyrészt vannak Két szempont van, költségvetési szempontok, illetve hogy minél hamarabb a születést követően kerül erre sor. Mit tettünk? A meglévő költségvetést, amit erre elkülönítettek, tehát hogy az apák négy hónapos havi 700 eurós ilyen szülői szabadságot vegyenek ki, megvizsgáltuk, hogy mi van akkor, hogyha ezt a négy hónapot az első év alatt veszik ki az apák, akkor nem csak 4 700 euró jár, hanem ötször 700 euróra jogosult az e, édesapa, és ezt három e, hónapra zsugoríthatja. Tehát ez olyan, mintha megdupláznánk ezt az összeget két és fél hónapra. Ez azt jelenti tehát, hogy a nettó jövedelem e, havi 700 euróval nőne, ami hát egy viszonylag szerény összeg, viszonylag szerény összeg, de hát talán elég ahhoz, hogy a születést követően kivegyék ezt a tíz napos születésszabadságot, aztán két és fél hónap havi 1400 euróval, ezért de facto egy három hónapos időszak alakul ki, amikor is tisztességes jövedelmi viszonyok mellett otthon maradhat az apa, hogy gondját viselje a gyereknek. 1500 euros per month, which Remélhetőleg ez a plusz összeg már elég lenne ahhoz, vagy elég lesz ahhoz, hogy sokkal nagyobb arányban vegyék igénybe ezt a jogosultságukat a belga édesapák. Tehát havi 700 euróval növekedne a háztartás bevétele, a skandináv modell felé elmozdulva. milyennek a költsége? Megpróbáltuk nyilván ezt kiszámítani a fiskális és parafiskális paraméterek figyelembevételével 50 millió euróról beszélünk. 400 milliárd euró GDP-nek az 50%-át a különböző kormányzatok küldték el és 11 millióan lakják Belgiumot. Csak hogy lássa mindenki, hogy itt mekkora összegről van szó. 50 millió euró, hát szerintem ez nemzeti szinten nem valami nagy összeg. Hogyan lehet ezt finanszírozni? Vannak olyan adózási rendelkezések, amelyek arra ösztönzik az egyik partnert kevesebbe dolgozzon, hogyha az egyik a házastársak egyikője kevesebb, mint egy halált keres, mint a másik, akkor évi 10.200 euró adó jóváírást kap. Ez gyakran a nőket arra ösztönzi, hogy ne mm, dolgozzanak. Sok esetben A maritális kvóciens, eh, amit ebből vonhatunk, itt 600 millió euró kiadást eh, jelent ez. Mi azt javasoltuk, hogy ezzel pragmatikus, eh, apasági, szabadsági reformokat hajtsunk végre. Még egyszer mondom, ez nő szempontból, illetve foglalkoztatási szempontból sem a jelenlegi rendszer nem túl barátságos. Tudom, hogy politikailag nem olyan könnyű ezt megemészteni, ezt a javaslatot. A legtöbb konzervatív párt, legalábbis itt Belgiumban, igencsak ragaszkodik ehhez az adó, családi adókedvezményhez. Tehát tudom, hogy ennek a családi adókedvezménynek az eltörlése nem könnyű gondolat, és politikailag nem túl reális, ezért azt javasoltuk a jelentésünkben, hogy ne indexáljuk ezt a maximum összeget, évi e, három-négy alkalommal, ami remélt, lehet, remélhetőleg e, egy olyan mozgásteret adna a költségvetési mozgásteret a kormányzatnak, amiből az előbb említett szülői szabadság finanszírozható lenne. Szerintem ez elég pragmatikus. Mit lenne ez? Mit jelentene ez? Az úgynevezett tamponadó néven elhíresült adó törvény azt javasolta, hogy női higiéniai termékek alacsonyabb áfa kódjával is próbáljuk csökkenteni a férfiak és nők jövedelembeli különbségeit. Négy dolgot még nem említettem, amelyekről is gyakran el feledkezünk. Itt van például az önfoglalkoztatókkal, akikről gyakran elfeledkezünk. Ez nem szabad mi a, elfelejtenünk, mi az újság a nevelőszülőkkel. A nevelőszülők gyakran nem ugyanolyan jogosultságokat érveznek szülői szabadság ügyében, mint a, a rendes biológiai édes apák és édesanyák. Úgy érezzük mi, legalábbis a Friday Groupnál, hogy ez nem fair. A harmadik ilyen fontos kérdés, a bizottság irányelve, amely nem sokára az önök parlamentjében hez is eh, eljut majd jóváhagyásra. A nyolcas cikk kimondja ebben, hogy ez a négy hónapnyi szülői szabadság nem átruházható a másik félre, és ezt eh, egyébként betegszabadság szinten kellene fizetni, ez túlmegy azon, amit például Belgium most jelenleg jóvá hagy. Szerintem ez a legkritikusabb pontja ennek a javaslatnak, tehát hogy már a tanácsi szinten sem kerül elfogadásra, ezért arra kérem az önök par- parlamentjét, hogy legalább ezt tartsák fel, és a a anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelvet, szülői szabadság irányelvet, mi legyen vele, úgy érezzük, hogy ezt is felül kellene vizsgálni, ennek is jóval nagyban alulnak kellene lennie, hiszen ez egy jó módja annak, hogy a valóban családbarát legyen az adózás és a szociálpolitika. Köszönöm, számítunk Önökre. Thank you very much. And now we are going to a presentation of a policy department. department. Most pedig a politikai főosztály tanulmányát fogjuk megnézni. Meg is adom a szót Gunnarsson asszonynak aki Svédországból érkezett hozzánk, mind országos, mind pedig nemzetközi szinten hozzájárult ahhoz, hogy a gender kérdéseket előtérbe helyezze a kutatás és az oktatás területén. Oké. Okay. Uh, thank you um, for the presentation and thank you for giving me the opportunity to write this. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy beszámolhassak erről a jelentésről, erről a tanulmányról. Nagy kihívás a adóügyi kérdésekben a gender dimenzió érvényesítése, különösen, hogyha az adózási törvényeket tekintjük. Nagyon sok politikus és állampolgár számára az adózás technikai kérdés, amely nehéznek bizonyul, tehát egy problematikus tudásterület. Ebben a jelentésben az a célunk, hogy megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miről is szól az adózás, és ugyanakkor kritikus szemmel vizsgáljuk azt a gender szemszögéből. Hát akkor lássuk. A jelentés szerzőjét láthatják. Ők aktív kutatók az igazságos adózási projektben, ez egy, egy Horizon 2020-as projekt, én vagyok a koordinátora. Egy olyan projektről van szó, amely két évvel ezelőtt indult. 2000 19-ig tart, tehát egy négy éves időszakot ölel föl. A társadalmi kihívásokra összpontosít a Horizont 2020-on belül. Tehát egy társadalmi aspektust vizsgáló kutatási projektről van szó az Európai Bizottság égisze alatt. Itt látható a kutatói csoport, az igazságos adózás projekt kutatói csoportja, Őrike Sparenberget is láthatják a képen valahol a hátsó sorban. Feminista tudósok a kutatói ennek a csoportnak. Nem mindenki foglalkozik a gender studies de nagyon sokan közülük a gender studies és az adózás területén is kiemelkedő munkát végeznek. Itt láthatóak a célkitűzéseink. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan tevékenységet folytatunk, amelyeket eddig gender szempontjából nem vizsgáltunk. Itt a lényeg az, hogy megpróbáljuk ezt a vetületet érvényesíteni mindig, ahol erre lehetőség nyílik, illetve ahol ez releváns. És ezzel reagálnék Elizabeth Glatzer kérésére, aki ugye azt kérte az Európai Uniós intézményektől, hogy az adózás kérdésében a gender aspektus ne legyen egy különleges dolog, egy különleges tengely, hanem valóban vetítsük ezt rá az általános adóügyi kérdésekre. Nos, a jelentésben kulcsfontosságú eredményeket fettünk föl. Azon a véleményen vagyunk, azon a határozott véleményen, hogy a nemek közötti egyenlőség valóban nagyon fontos kérdés, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, a politikák fenntarthatóságáról, akár tagállami, akár pedig Európai Uniós szinten. És természetesen ez igaz a különböző adóügyi kérdésekre, illetve adóügyi tárgyalásokra, amelyek jelenleg folynak az Európai Unióban. Ezen kívül a jelentésben azt is leszögezzük, hogy az adóügyi politikák, illetve szabályok allokatív hatással rendelkeznek, ahogyan ezt már hallottuk, az előző előadótól, tehát hatással vannak a munkaerőpiacra, valamint disztribúciós hatásuk is van. Simple message would be like that tax system seems to make women even more ha egyszerűsíteni kívánom a dolgot, akkor azt mondhatnám, hogy az adórendszer még szegényebbé teszi a nőket, egyáltalán nem segít a nőknek abban, hogy eh, élvezzék az egyenlőséget, vagy gazdaságilag függetlenek legyenek. Ahogyan ezt hallottuk Elizabeth Kletzer prezentációjából is. Hosszú időszakon keresztül azt tapasztaltuk, hogy a már gazdasági, társadalmi szempontból alárendel szerepben levő nők one can say, could say even more, the fiscal system have, have esetében az adóügyi rendszer semmilyen segítséget nem nyújtott, nem segített abban, hogy a szegénységi csapdából kilábaljanak. Illetve nem segített abban sem, hogy a, a jövedelem különbségeket szűkítsék, nem segített az időskori biztonság kialakításában, illetve a jövedelmi olló és továbbra is szélesen nyitva maradt. Ismételten a gazdasági és társadalmi egyenlőséget szeretnénk elérni. Ahogyan Elizabettől már hallottuk, jó pár tanulmány készült, az Európai Uniós intézmények égisze alatt, és itt rámutattak arra, hogy milyen kapcsolat áll fenn a fiskális rendszerek, illetve a nők számára létrehozott ellenösztönző között. Ahogyan Elizabeth is rámutatott, az Európai Uniós intézmények, illetve a tagállamok nem tesznek eleget jogi kötelezettségeiknek, illetve politikai kötelezettségvállalásaiknak. És ö, nem hoznak létre az adóügy területén egyenlőséget a nemek, és a nemek között. Elizabeth már megemlítette ezeket a jogi kötelezettségeket, itt azért jelenítettem meg őket, hogy rámutassak a pirossal kiemelt szóra, a biztosít kifejezés áll ennek az egész kötelezettségvállalásnak a középpontjában. mind az EU-s intézmények, mind pedig a tagállamok szempontjából ez a legfőbb feladat. Természetesen mondhatjuk azt, hogy az adózás nem az a politikai terület az Európai Unió számára, nem kiemelkedő terület, de hogyha ezt a kötelezettséget vizsgáljuk, azt, hogy biztosítson valamit, akkor azt látjuk, hogy ez egy általános kötelezettség, és ide tartoznak az adóügyi kérdések is. Commitments to build on. And I, I'm, I'm sure that you... Tehát határozott jogi kötelezettségről beszélünk. Bizonyára itt a szakbizottságban ezzel önök is tisztában vannak. Jogászként hangsúlyozni kívántam ezt az alapvető álláspontot. Something one can use to ezen kívül ez az, ami segítséget nyújthat abban, hogy valóban előrelépjünk a nemek közötti egyenlőség és az adózás kérdésében. Itt pedig egy táblázatot, egy grafikont látnak. A jelentés a tanulmány eredményét. Az adóbevételek láthatóak, a tagállamokra lebontva. Nagyon jól látható, hogy a munkából származó bevétel, a bér jövedelem adja ennek az egésznek az alapját. Látható tehát, hogy a jövedelem tekintetében egy alapvető problémával állunk szembe. Itt van az ingatlan adó, illetve a környezetvédelmi adó kérdése is, de leginkább a munkát adóztatjuk. Korábban is említettem már, hogy évtizedeken keresztül egy adózási ideológiát követtünk, amely a növekedésre irányuló adózás paradigmáját tárta elénk. Nagyon sok gazdasági tanulmányban található meg ennek az alapja, de úgy tűnik, hogy 2014 után a közgazdászok álláspontja változott. Kezdtünk rádöbbeni arra, hogy a növekedésért történő adózás saját legitimitását ássa alá, hiszen túlságosan nagymértékű egyenlőtlenséghez vezet a társadalomban. Ez pedig kontraproduktív a gazdasági növekedés szempontjából. Ahogyan korábban is elhangzott, a nemzeti adórendszerben elvész az újraelosztási profil, az ideológia eredményeképpen, és akkor felmerül a kérdés, hogy valóban biztosítani tudjuk-e a jóléti államot, a jóléti állam formáját, van -e ennek jövője? Hiszen a jóléti államhoz egy bevételi profilra van szükség, egy olyan bevételi programra, amely megfelel a jóléti programoknak, projekteknek, amelyeket előmozdítani kívánunk. Nyilvánvaló, hogy az adóteher elmozdult a férfiakról, átkerült a nőkre. Sweden, we have, have now have now a capital uh, uh, uh um, for some capital income we have a, a, a rate on 20 percent. Néha a jövedelem adóztatása 20 százalékot tesz ki, máshol 56-58 százalékot, aztán erre jönnek rá a társadalmi hozzájárulások. A nők ritkán rendelkeznek ilyen tőke jövedelemmel, különösen a pénzügyi eszközökre gondolok. Economic reality. Tehát a tőkeadóztatás így módon negatívan érinti őket. Hogyha pedig megnézzük a jövedelem adó struktúrát, akkor azt látjuk, hogy a progresszív ráta alacsonyabb lett, egyre több olyan jövedelemadó rendszer van, amely lassú, progresszív, progresszív profilnál rendelkezik, és nagyon sok tagállam esetében a görbe teljesen lapos. A jövedelemadó teher pedig lassan elmozdul, és inkább fogyasztói adó teher lesz belőle. Ami pedig az adó kiadásokat illeti, illetve az adócsökkentéseket, az adókedvezményeket, ezek nagyon sokszor rejtve benne vannak egy adó struktúrában, egy adógyi rendszerben. Például a magánnyugdíj esetében elképzelhető ilyen, adócsökkentés, vagy például, hogyha valaki a kutatás és fejlesztésre szán összegeket, például gondolok itt vállalkozásokra, vagy nagyobb cégekre. Aztán más adócsökkentéseket is látunk az üzleti szférában, amelyek nem láthatóak. Ezek azonban mégiscsak ö, csökkentések, csökkentik a jövedelemből származó bevételeket, és ebből leginkább a magas jövedelmű férfiak húznak hasznot. Ezen kívül nem látható a nem fizetett munka, ezt főleg nők végzik, ahogyan korábban is elhangzott, például a szülői szabadságra gondolok, Fontos ez a magánszférában, a magánüzleti szférában, hiszen itt bejön egy jövedelem, és ez az üzleti jövedelem részét képezi, ezt a nők termelik. Ez fordítva nem működik. A férfiak nem hoznak létre ilyen jövedelmet, olyan üzleti vállalkozásokban, ahol a nők lennének a vezetők. Tehát fordítva ez a struktúra nem működik. Ez azt jelenti, hogy egyenlőtlenségre épülő kultúrát működtetünk, és ez meg is működik az adóügyi rendszerben is. Ami pedig az egyéni adóztatása kapcsolatos problémát életi, ez hiányzik. Hiányzik az Európai Unió országaiban, ez illúzió, úgy gondoljuk, hogy a 28 tagállamból 19 tagállamban vannak egyéni adóztatási egységek, és azt látjuk, hogy vannak adócsökkentések, adóhitelek, illetve kedvezmények, Ez egyéni elbírálás alá esik az adóztatási rendszerben. Például megvizsgálják a különböző társadalombiztosítási juttatásokat, és itt ismét megemlíteném a Molder tanulmányt. Úgy tűnik, hogy Európában nincsen igazából, vagy nagyon kevés valós jövedelemre épülő adórendszerrel találkozunk. Én a társadalombiztosítási rendszerekkel is foglalkoztam, illetve az adóügyi rendszerekkel is, és a tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy nemek közötti egyenlőséget sohasem fogunk tudni elérni Európában, hogyha jelenlegi um, architektúrát megtartjuk. Most már mintegy 17 perce beszélek, úgyhogy szeretném összefoglalni a lényeget. Azt látjuk, hogy ami a bérekben különbségként jelentkezik, az a jövedelemben is különbségként jelentkezik a nők és a férfiak között. Svédországban például óriási a szakadék, a tulajdon, a tulajdon esetében. So the Tehát, hogyha accumulates when it comes to wealth. And, and ezért ö, azt mondhatjuk, hogy ö, nagyon torz a kép. Ami a fogyasztási adózást kérdést illeti, itt nagyon kevés tanulmány készült. Um, very much because we have very, very little disaggregated data. We, we, we... Az adatok szorványosak, a statisztika nem egységes, és igazából nem látjuk azt, hogy a háztartáson belül hogyan oszla, oszlanak meg a jövedelmek. A tanulmányok azonban azt mutatják, hogy a legmagasabb jövedelmű személy a leggazdagabb a családban, és ez a minta egyik generációról a másikra tovább öröklődik. Hogyha megnézzük a fogyasztási adó disztribúciós hatását, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt az egész adózási rendszerhez kell kapcsolnunk, tehát figyelembe kell vennünk az adó, adóztatási rendszer disztribúciós profiljának szempontjából. A 91-es adóreform kapcsán azt látjuk, hogy a marginális ráta alacsonyabb lett, a fogyasztási adó magasabb és szélesebb körül, és ez a másodlagos keresőt megbénította. Hát Svédországban 71 óta egyéni adózási rendszer működik, és láttuk, hogy a reformok milyen eredményt hoztak, illetve hogyan, hogyan határozták meg a nők szerepét. A jelentés végén pedig ajánlásokat találhatunk. Ezek az ajánlások arra mutatnak rá, hogy nagyobb mértékű kutatási tevékenységet kell folytatni, megfelelő statisztikára van szükség, meg kell vizsgálnunk a különböző nemzeti struktúrákat, és rá kell mutatnunk az egyenlőtlenségre, amely strukturálisan benne van a nemzeti adózási rendszerekben. Nagyon reméljük, hogy az európai intézmények valóban komolyan veszik jogi kötelezettségeiket, és szembenéznek azzal a kihívással, melynek az a célja, hogy mélyreható tanulmányokat folytassanak a nemi egyenlőség és az adózás kapcsolatának témájában. Köszönöm. Thank you very much, Professor Gunnarsson, for the presentation of a policy department study, and now I will open the exchange. Köszönöm szépen mindenkinek Köszönöm szépen, akkor most megadjuk a szót a jelenlévő képviselőknek, az előadónak. Köszönöm, elnök asszony, én is nagyon sok olyan elemet hallottuk, amire reflektálnunk kell, ha az előadásokból világos, hogy nagyon homályos az adózáshoz való viszonya a nemek kérdésének. Talán elsőként a Klácer asszonytól kérdezem a szemeszterrel kapcsolatban és az ország specifikus ajánlásokkal a hatástanulmányok a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozóan eh, szintén elemként megjelent az előadásában, és nagyon érdekesnek találtam. Nem tudom, hogy eh, például a legutóbbi körből tudná -e mondani olyan ajánlást példaként, hogy milyen eh, társadalmi nem kockázatot jelentő ajánlások vannak melyek azok az ajánlások, amelyek veszélyeztetik az egyenlőséget. A másik dolog pedig az egyenlő adózás megjegyzése nagyon érdekes volt. Mondta, hogy a jelenlegi nem gender semleges. Az ökoadózás Ugye úgy neveztük, hogy az ökológiailag káros tevékenységeket csökkentjük, ezek a tevékenységek pedig a férfiakra ugyanúgy veszélyesek. Én azt mondanám, hogy a, ez a fajta adózás kedvezne a nemek közti egyenlőségekön, viszont azt mondta, hogy nem, szeretném, hogyha ezt tovább kifejteni, mert fontosnak tartom. Aztán az utolsó javaslata az esélyegyenlőségi és fiskális tanács létrehozása. Nem tudom, hogy ezt különböző tagállamoknak javasolja-e, hogy minden tagállamban legyen, vagy pedig úgy gondolja, hogy egy legyen európai szinten. És hogyha az a javaslat, hogy a tagállami szinten legyen, akkor tudom, hogy a független fiskális hatóságok, amelyek most E, már megvannak, talán felállíthatnák a, a társadalmi nemek egységeit vagy részeiket. És Gurmanson asszonytól kérdezném a e, Gunnarsson asszonytól nagyon érdekesnek tartottam az egyik kérdést, különösen persze nagyon nagy vita folyik arról, hogy a munkáról a tőkeadózásra kellene átállni, ez teljesen világos. És nagyon érdekes azt is látni, hogy ennek van eh, nemi hatása, gender hatása, hiszen a nők nagyobb részt a munkából származó jövedelemre eh, jövedelemtől függenek. Van-e statisztikai adat arra vonatkozóan, amit mi magunk is felhasználhatnánk? Tehát eh, adat arra vonatkozóan, hogy a tőke jövedelem elsősorban a férfiak bevétele. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig az SND árnyék előadány adójának adom meg a szót. Köszönöm szépen én is az előadásokat, és köszönöm a biztos úrnak is a dokumentumot. Nagyon nehéz kérdés. Önök is tudják, hogy Nagy-Britannia egyfajta nemzeti választáson megy most keresztül, és ez nem adó kérdésekre összpontosít. Nagyon sok kérdést említett, sőt a legtöbb, amit említett, soha nem merül fel politikai vitában, ha adózásról van szó, pedig kellene hiszen sokat beszélünk adó öm, százalékokról, hogy a kormány növelje az áfát, vagy a jövedelemadót, vagy bármit. Amiről nem beszélünk viszont az az, hogy ez az adórendszer milyen struktúrával működik. Soha nem nézzük meg a társadalmi nemi szempontokat. Nagyon jó, hogy hallottunk erről, és most legalább képet kapunk arról, hogy hol vannak a problémák. Talán a legtöbbünk tisztában van azzal, hogy az áfa, fogyasztási adó és egyéb hasonló adók regresszívek, és eh, inkább érintik a nőket. Általános vélemény, legalábbis Nagy-Britániában, hogy eh, a jövedelemadó inkább progresszív, bár ennek korlátai vannak, a működésének korlátai, és talán kevésbé eh, progresszív, akkor egy bizonyos szintre ér. Tehát rengeteg nagyon érdekes kérdés van mindebben. Persze semmi nem lepő nincs ben, meglepő nincs abban, hogy az adózási rendszer rendszerben egy beépített diszkrimináció van a nőkkel szemben, hiszen ez ugyanúgy tükrözi a társadalmat, ami néhány évvel ezelőtt volt, és talán nem működött párhuzamosan azzal, ahol az esélyegyenlőség más területeken fejlődött. Lehetne ösztönözni, hogy egyre több nő kezdjen el az adózással kapcsolatos kérdéseken dolgozni. Tehát a nők beszéljenek az adózásról. Jelenleg ez még nem túl gyakori. Úgyhogy valóban ez egy igazi gender kérdés. És a struktúrált adózás, illetve az adózás struktúrája, és hogy az adózást hogyan hajtják végre. Nagyon sokat segít ez. És a munka magánélet egyensúlya, fizetett, nem fizetett munka is ennek része. Ugyanúgy, mint az, ahogy, hogy mire költik az adókat. A közkiadása az érvelésnek a másik oldala. És természetesen nagyon érdekes volt az, hogy eh, az demonstrálta, hogy mindennek is van gender hatása. És persze idősekre, és a korosodó társadalomra is. Ez is persze gender alapú, hiszen a nők tendenciózusan tovább élnek, mint a férfiak. Rengeteg dolgot említett, és nagyon jó lenne itt a szakbizottságban, hogyha néhány kérdést kiválasztanánk, és, vagy tisztáznánk, és tovább beszélnénk, mert mi magunk is nagyon sok mindent tehetünk. Köszönöm szépen, Gerike úr! Köszönöm szépen én is az előadónak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy ugrás volt az egyenlőség terén. Néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Mindenki felvette a fejhallgatóját, szóval néhány gondolatot kiemelnék. Klácer asszony, amikor növekedésbarát adózásról beszélünk, mit értünk a növekedésen, a grosson? Hát lefordítom magamnak, én úgy tudom, hogy ez azt jelenti, hogy Franciaországtól a harmadik gyerek után már nincs jövedelemadó illetve a harmadik gyerektől számítva már, hogy ez növekedésbarát-e, ezt nem hiszem teljesen mindegy, hogy milyen eh, kedvezményeket kapnak a szülők adóterületen. Ha az áfát veszük például, akkor a gyerekekre, a gyerekeken keresztül annyival több adót fizetnek a gyermekteleneknehez képest, hogy tulajdonképpen plusz kedvezményeket kellene kapniuk, és még akkor sem marad semmi. Tehát sokkal inkább ráfizetnek, tehát rosszabb boltot csinálnak. Van Dámúr szerintem ön ment a legmesszebb, a nem fizetett munka. És akkor itt is összehasonlítást szeretnék a szülők és a gyermektelenek között. Arról nem beszélünk, hogy miért nem lehet a házaspároknak, vagy a pároknak gyereke. Itt összehasonlításról és egyenlő jogokról beszélünk. Azt lenne fontos megnézni, hogy mennyi többletmunkát jelent szülőnek lenni a gyermektelenekhez képest. Ezt kéne összehasonlítani. Úgyhogy ha arról beszélünk, hogy szülői szabadság eh, eh, irányelv. Úgy gondolom, hogy túl alacsonyan határoztuk meg a hónapok számát. Belgiumról említette, 700 euróval, de 28 tagállam van, és nagyon nehéz ezt átvinni. Az én tippem az lenne, vagy javaslatom, hogy próbálják megtudni azt, hogy mibe kerül az, hogy egy gyereket bölcsödébe, óvodába vigyenek, vagy egy gyermekotthonba. Mibe kerül, mennyi fizetésbe, és ezt a fizetést kellene aztán átvezetni azoknak a szülőknek, akik otthon látják el gyereküket. Így lehetne összehasonlítható lépték, és akkor az egyenlőség, az equality így kerülne előtérbe. Finanszírozás. Azt kérdezem, hogy Belgiumban kifizeti a nyugdíjat? A jövőbeni generáció fizeti-e, vagy mindenki saját magának kell, hogy kigazdálkodja. Ha a következő generáció fizeti meg, akkor a kérdésem az az, hogy vajon a gyermektelenek, akiknek sokkal magasabb a nyugdíjuk, vajon az ő nyugdíjukat idegen gyermekek fogják-e megfinanszírozni, és akkor kérdés, hogy a gyermektelenek akik a jövőbeni generációban majd a finanszírozásban részt vesznek, nem fognak tudni részfoglalkoztatásban dolgozni, vagy nem, tud, nem lehet őket rosszul fizetett szülői szabadságra ítélni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ön ebben a, ebből a szempontból óriási lépést tett, de jó lenne még tovább menni. Gunnarsson asszony fantasztikus gondolatokkal eh, állt elő, de most igazából nem is jut egy eh, kérdés az eszembe. Amit elmondott, fantasztikus. És a szülők számára úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőséget nyitott meg. Köszönöm szépen. Marianne Sublitz, köszönöm szépen én is. Neusel asszony, köszönöm szépen. Egy német specialitást szeretnék felvetni. A bizonyos forrásokat a katolikus vagy evangélikus egyháznak lehet forrást átadni az adóból, ez nem az egyházi adó, hanem a normál adóból, amit mindenki fizet ebből a püspökök és egyéb magas rangú egyházi személyek fizetését az állam fizet ilyen formában. Nem kritika ez, mert 200 éve ez így van nálunk, hanem azt szeretném csak ebből kihozni, hogy minden befizetett adónak az újraelosztása elsősorban férfiakra vonatkozik, hiszen a katolikus egyházban csak férfi püspökök, stb. vannak. Látni, hogy a jogalap az általános adóbevételek újraelosztását, ez ugye nem egyházi adó, az, hogy e, az általános adóbevétel újraelosztását a magasrangú egyházi tisztségviselőkre költi, ami egyértelműen elvonás a nőktől, mint egy 190 millió évente, csak néve, Németországban évente. 190 millió a normál adóbevételekből, úgyhogy a, a nemek közti igazságoság szempontjából fontos egyértelművé tenni, kimondani, hogyha egy szakma, és akkor szerintem mondjuk a püspök az is egy szakma, tehát hogyha egyfajta szakmában és most csak a katolikus egyházról beszélek, csak férfiak vagy csak egy nem tölti be, akkor azt nem lehet állami forrásokból finanszírozni, hiszen a nőknek valahol kárpótolni kell. Itt van az ideje ennek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szakértőinkhez fordulok. Szeretnének-e válaszolni. Kérem, ne több mint két percben, mert aztán még szavaznunk is kell. Kilenc perc múlva. Két percük van fejenként. Két percben ennyi kérdésre hogyan tudnék válaszolni? Megpróbálom gyorsan. Gender kockázatos ajánlások például a csökkentett áfa kulcsok túlzott használata. Tudjuk, hogy az áfa regresszív kulcsa a nagyobb terhet ró a nőkre, mert ez például kockázatos, mert többet költenek majd arányosan. Vagy ha azt javasolják, hogy a társasági adó kulcsok disztributív hatása legalábbis kockázatos, Éppen ezért hatástanulmányra van szükség, mielőtt ezt bevezetjük. Második a környezeti adózás, vagy ökoadózás. Ez az adó sajátosságaitól függ. Itt van például a karbon vagy szindioxid adó, amit mondjuk üzemanyagra kivetnek. Az energiaköltségek lehet, hogy nőnek majd, és az energiaköltségek nagyobb arányt jelentenek az alacsonyabb jövedelműeknek, nyilván így a nőkre ez nagyobb hatással lesz. De hát ez bonyolultabb. Van nekem mitigációs, tehát enyhítő politikák. Mi történik a beszedett ökoadókkal, ezekkel az adóbevételekkel? hát arra próbálok csak rámutatni, hogy bármi környezeti vagy ökoadónak van nemi következménye. Ezt alaposan körbe kell járni, ezért van szükség egy gender hatás tanulmányra. A kiinduló pont az lenne, hogyha felülvizsgálnánk, hogy milyen tanulmányok állnak rendelkezésre. Vannak ezek között ugyanis, amelyek megfelelő keretbe helyezik ezeket a kérdéseket. Növekedés barátadózás, ezt a kifejezést használtam jobb higién. hiszen van ez a paradigma, mi szerint a növekedés nem a gyerekeket kell támogatni az adókkal, Most először is egyáltalán nem biztos, hogy a növekedésbarát adó csökkenések tényleg ezt a kívánt hatást érik el. A második pedig az, hogy nőhetnek a különbségek az adózás miatt. Tehát ezt nagyon alaposan körbe kell járni nemi esélyegyenlőségi szempontból. A fiskális tanácsok vonatkozó javaslatom pedig azt javaslom, hogy uniós és tagállami szinten is legyen ilyen, de legyenek ezek teljesen különállóak, mert hogyha mainstreambe kerül, akkor túl sok dolguk lenne, a, a, a kevesebb, néha több. Ezért azt mondom, annyi ilyen szakértői tanács van, talán túl sok is, nemi esély, esélyegyenlőségi, illetve államháztartási fiskális tanácsra van szükség, hogy valóban ez ügyben előre lépjünk. Köszönöm. Parancsoljon, uram. Köszönöm szépen Gerike úrnak az érdekes kérdéseket. A szimultán tolmácsoláshoz nem vagyok hozzászokva, remélem, hogy jól értettem, amit kérdezett, mire föltettem a fejhallgatómat. Kicsit lemaradtam róla. Nem kellene tovább menni hogy az ösztönzők terén, hogy több férfi vegye igénybe a szülőszabadság? Ez volt a kérdése? Nem? Nem. Igen. Egyrészt, hogyha egy bért fizetnénk, akkor több férfi hajlandó lenne erre, mert nem zseppénzt akarnak. Hát igen, pontosan ezért javasoltuk azt, hogy négy hónap 700 euróért helyet, ami annyira nem vonzó, hiszen óriási a jövedelemkiesés. Lenne két és fél hónap 1400 euró per hóval, ami az átlagfizetés környékén mozog már, és ez már kompenzálja a jövedelemkiesést, és arra ösztönözni a férfiakat, hogy az első három hónapban a gyerek születését követően otthon maradjanak. Persze egy ideális világban még tovább mehetnénk. A svéd rendszer még jobban tetszik, ahol bónuszt kapnak akkor, hogyha egyenlően osztják meg egymás közt a szülői szabadságot. Sajnálatos módon a költségvetés és fiskális helyzet nem olyan fényes Belgiumban, mint Svédországban vagy Norvégiában. Ha jól értettem, a második kérdését az extra költségek terén az újrafelhasználási rendszerekben, hogy az új generáció, fiatal generációkra, fiatalokra Nem, a kérdésem az, hogy ha a jövő generációjáják ennek az árát, akkor nem a szülők felelő, a szülőknek nem csak az a felelőssége, hogy a saját gyerekeiknek eh, figyeljenek, hanem a gyermekek nélküliek is részt vegyenek a finanszírozásban. Adózáson keresztül, nyugdíj, járulékokon keresztül például. Igen, például a gyermektelen párok több adót fizetnek, tehát így hozzá járulnak. A maritális kóciensről is beszéltem, a költségvetési szempontból itt elsősorban mások látják ennek az előnyét, érzik ennek az előnyét. Ez, ennek a kóciensnek ez tulajdonképpen az idősebb generációtól az fiatalabb generációhoz csoportosítát adokat, mondom, hogy ezzel válaszoltam-e. Gunnarsson professzorasszony, végül, de nem utolsó sorban. Mikrofonba próbálja meg, professzorasszony. Uh, yes, there are statistics. We have some and we're going to do more. Igen, vannak statisztikáink, de hát még többre van szükség. a nők tudjuk, hogy a, a tudjuk, hogy egy negatív kamatot fizetnek a megtakarítások, így erre kivetett adók, most erről nem nagyon beszélhetünk. A 7-8 százalékot hoz a tőkepiac befektetés. Itt viszont szinte csak is kizárólag nők, férfiakkal, bocsánat, találkozhatunk. A nők olyan gazdasági kockázatot miért nem vállalnak, a tőkepiacon miért nem miért nincsenek jelen. Beszéltünk erről is, de persze nem erről van szó, vissza kell itt térnünk az alapvető kérdésre. A társadalmi és kulturális különbségek nagyon mélyen gyökereznek, Ez egy érdekes téma lenne, hogy a katolikus papok az adórendszerből kapják a fizetésüket. Sok német úgy gondolja, hogy ez természetes. Más nemzetállamokban pedig vannak olyan adógyakorlatok, adószabályok, amelyek teljesen normálisnak, természetesnek tűnnek az adott országban, mert ilyen a nemi megosztottság. Ennyire mélyen gyökereznek ezek a különbségek. Például Németországban egy vegyes adórendszer nagyon sokba kerül, tudjuk, vagy Franciaországban. Ez nagyon sokba kerül rengetegbe kerül. Amikor a szülőszabadságról beszélünk, akkor megint arról beszélünk, hogy hogyan finanszírozzuk. Az adóügyi diskurzus egyébként nagyon érdekes, de az világos, hogy többre van szükség, nemi egyenlőségi eh, kompetenciára lenne szükség az adó szakértők között. Én csak azt kérhetem, hogy segítsenek nekünk eh, ben, ebben, segítsenek önök eh, minket ebben, önöknek megvan erre a hatalmunk, nekem nincs. Én nagyon magányos vagyok, a igazából egyedül sokat hogy nem tehetek ez ügyben. Köszönöm szépen minden szakértőnknek, vendégünknek a részvételt. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segített azon saját kezdődés, kezdeményezési jelentés elkészítésében, amelyért nem sokára majd napirendre tűzünk itt a szakbizottságban. Köszönöm. Uh, Egy-két perc múlva kezdjük a szavazást, addig mindenki élesítse be a szavazókártyáját.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 Colleagues, are you ready to vote? So now we will vote on oral question. Akkor a szóbeli kérdésekről fogunk szavazni, és a gyermek házasságról. Részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Várok, igen, várok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő a gender mainstreaming módosítás nemzetközi kereskedelemre való hatásra és a, a globális értékláncra Malin Björk, hatos módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Na, akkor szóbeli módosító a következő, először két csoportban. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Két részben részenkénti szavazás, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 11-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, rendben, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 13-as módosító. Két részben. Első rész. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Én szerintem ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel elfogadtuk. 14-es módosító két részben. Első rész, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Jó. Második rész, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös két részben első rész, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Bevezető rendelkezések, egyes módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom, Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nincs vára már több szavazás. Úgyhogy megkezdjük akkor az utolsó napi rendi pontunkat, Colleagues, we will continue our meeting and the eighth point on the agenda, the need for... An Kedves kollégák, EU stratégia a, nem, a társadalmi nemek közötti nyugdíj különbség megszüntetésére és kiegyenlítésére vonatkozó lépések. Megadom a szót a tanulmány előadójának, a Varsói Közgazdasági Intézet nevében, Agnieszka Klondominc asszony. Köszönöm szépen. To gender gap in pensions, which is not focusing... Nagy megtiszteltetés. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozhatok, hiszen nem azt nézzük, hogy mi most a helyzet, hanem hogy milyen lehetőségek vannak a jövőben, a jelenlegi munkaerőpiaci lehetőségek alapján, és az alapján, hogy a, rend, a nyugdíjrendszert hogyan alakítsuk át. Miért fontos, hogy erről beszéljünk előretekintő módon? Azért, mert amit jelenleg látunk a nyugdíjak kifizetésében, az tulajdonképpen a munkaerő volt piaci trendjeit mutatja, azokat a trendeket, amelyek azt tükrözték, hogy ha valaki nyugdíjba ment, nyugdíjat kapott. Az elmúlt években azonban a nőknek megváltozott a helyzete a foglalkoztatásban és a nyugdíjreformokban is. A, a nyugdíj korhatár emelése, a, a nyugdíjszintek és az életkor közti hatás a nyugdíjak szintjében mind befolyásolja azt, hogy a nők és férfiak nyugdíja jövőben hogyan alakul. A nők munkaerőpiaci részvétele is változik, van, aki tovább dolgozik a magasabb nyugdíjkorhatár miatt, vagy a magasabb munkaerőpiaci participáció miatt. De nagyon nehéz súlyos foglalkoztatási formák is megjelennek, és újak is, amelyek a nyugdíjjogosultságot befolyásolják. Úgy gondoljuk, hogy érdemes éppen ezért megvizsgálni, hogy a jövőbeni nemek közötti fizetés különbség a jövőben hogyan alakul. A tanulmány szerint a ez a fajta nyugdíjkülönbség az egyes indikátorok között mindenképpen befolyásolja a nyugdíjszinteket. De ezek alapján, ha figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy milyen kombinációban lehetnek ezek az értékfaktorok, nem csak a jelenben, hanem sokkal fontosabb a jövőben is, hatással a nyugdíjakra. Azt szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy igenis vitassák meg ezeket a kérdéseket. Hogy miért, jobb orz, miért vannak bizonyos országok, ahol jobb a nyugdíj, mint másút. A nyugdíjrendszer fölépítése is befolyásolja a nyugdíjak közötti különbségeket, és meg kell vizsgálni azt is, hogy a munkaerőpiac milyen hatással van a, a nyugdíjrendszerre, és különösen a nemek közötti nyugdíj különbségre. A nyugdíj szintek a férfiak és nők között nagyon gyakran annak az eredménye, ami az aktív időszak alatt történt, a munkaerőpiaci aktivitás, bérszint, a munkaerőpiaci részvétel intenzitása a nők esetében általában ezek a mérésére, illetve a különbség mérésére és a megoldás javaslatára nagyon érdekes megoldások vannak, amelyek bizonyos vonások a levekkel rendelkeznek. Az egyik az összehasonlíthatóság. Az, ahogy a, a nyugdíjszintek különbségét mérhetjük a jövőben a férfiak és nők nyugdíja között, azoknak mind a különböző országok között összehasonlítható módszer ként kell működnie. Azonos adatforrásokkal, azon, azonos módszerekkel. A forrásoknak fenntarthatónak kell lenni. Azok a mutatók, amelyeket az ilyen mérésekhez használunk, azokat rendszeresen kell számít, kiszámítani, és ez vonatkozik a javasolt indexre is, és az ere, a lehetséges eredményt is mérnie kell, a lehető legnagyobb mértékben tehát figyelembe kell venni a tényleges nyugd, nyugdíjrendszer és e, munkaerőpiaci alakulásokat. A dolgozó nők jelenlegi generációjára is összpontosítani kell. Ha már kifizetik a nyugdíjat, akkor igazából nagyon kevés dolgot lehet tenni, amivel meg tudjuk változtatni a nyugdíjak szintjét, viszont az intézkedések befolyásolhatják a, jövőbe, a, a nyugdíjak jövőbeni alakulását a nyugdíj szintekhez a felhalmozást. Végül, de nem utolsó sorban a lefedés. A javasolt index úgy áll össze, hogy, 20, hogy mind a 28 EU tagállamra e, kiterjedjen, de olyan mutatókra épül, amelyek az EU országokból számítottunk ki. Tehát tulajdonképpen több országra is alkalmazható összehasonlítás céljából. Nos, hogy áll mindez össze? Az eszköznek két területe van, az egyik a foglalkoztatás, a másik pedig a nyugdíjrendszer. A foglalkoztatási eh, terület 65%-os súlya rendelkezik az indexben. Ez amiatt van, hogy eh, a különbségek döntő része a nyugdíjkülönbségek döntő része a munkaerőpiaci különbségekből adódik. Ez a szakértő javaslat arra, hogy hogyan számítsuk ki ezt a súlyt, de némi tapasztalatra is épül, amelyet Lengyelországban szereztünk, és említettük, elemeztük a minimálnyugdíjak kockázatát. Úgy találtuk, hogy a férfiak és nők közti különbség kétharmada a munkaerőpiaci helyzetből adódik, alacsonyabb bér, alacsonyabb munkaerőpiaci részesedés. Ezért ezt a, ez a megosztás, és ezért ez a súlyozási különbség a két terület között. Azok a mutatók, amelyeket most figyelembe veszünk a foglalkoztatási területen, az először is a foglalkoztatási különbség évek számában a feltételezett aktív évek száma a jelenlegi foglalkoztatási arány szinten, nők foglalkoztatási rátájának a szintén 40 évhez hasonlítjuk, azért, mert 40 év az a munkatartam, amelyet elvileg amelyet elvi eh, helyettesítő rátáként alkalmazunk a nyugdíjak számításához. Ez volt tehát az, amelyet az Európai Bizottság és a tagállamokkal együtt megvédett, ez, e, ez volt az a felfogás, mert feltételezzük, hogy az emberek 40 évig dolgoznak, bár a valóság nem ez. Ez is tehát az olyan különbségeknek a része, amely az elméleti és a tényleges aktív évek száma lehet. A második a nemek közötti fizetés különbség, a harmadik pedig a munkaintenzitási különbség. Ez tehát a részfoglalkoztatásban dolgozó nők aránya. Ha valaki részfoglalkoztatásban dolgozik, nem kap teljes bért, és ez azt jelenti, hogy a jövőbeni nyugdíja is alacsonyabb lesz. A foglalkoztatási mutatók a munkaerőpiaci felmérések adataiból származnak. A nyugdíjrendszer területen a mutatókat a az adekoszi jelentésre építettük, és azokra az adatokra, amelyek ott találtuk. Ezt három évente adják ki ezt a jelentést, egy igen előre tekintő módon lehet három éves periódusonként kiszámítani a nyugdíjakat és a nyugdíj különbségeket. Milyen elemei vannak? A, a pályafutás megszakítása. Egy nő például, aki három évre megsz- megszakítja a pályafutását a gyermeknevelés szempontjából, összehasonlítva azzal a nővel, aki ezt nem teszi meg. A másik a nyugdíj újraelosztás. Ez egy olyan faktor, amivel a a, az elméleti helyettesítő rátát mérjük, annál a munkavállalónál, aki a a teljes pályafutása alatt az átlagbér kétharmadát kereste, szemben azzal, aki az átlagbér száz százalékát, háromharmadát. Ez azt jelenti tehát, hogy azok, akik kevesebbet keresnek, azok a nyugdíj újraelosztási rendszert élvezhetik. A következő faktor a nyugdíjindexálás. Tíz évvel a nyugdíjazást követően összehasonlítjuk azzal, aki épp nyugdíjazásra került. Az előző szekcióban hallottuk, hogy a nál a nők tovább élnek, lényegesen tovább kapják a nyugdíjat is, és ebben ezért meg kell nézni, hogy a nyugdíj értéke a kezdeti értékhez képest relatíve ugyanazon a szinten van-e, vagy csökkene a súlyozott indexálás miatt. Az utolsó elem pedig ebben az indikátorban a nyugdíjszintek különbsége a különböző nyugdíjkorhatárok miatt. Szinte minden tagállamban a férfiak és nők nyugdíjkorhatára azonos, bár van néhány kivétel, ahol más. Bulgária, Románia, Szlovénia, Lengyelország nem emlékszem pontosan, de ha megengedik, utána nézek. Bulgária, Románia, Szlovénia, Lengyelország csatlakozott a közelmúltban ehhez az, ezekhez az országokhoz. Ez az ábra a kiszámított, előretekintett, előretekintő gender nyugdíjkülönbség indexet nézi, a legjobb ország Dánia, Litvánia, Svédország, Csehország, Finnország és Szlovénia. Itt viszonylag magas a nők munkaerőpiaci részesedéseit, alacsonyabb a bérkülönbség nemek között, és így vannak kompenzációs elemek a nyugdíjrendszerre vonatkozóan is. Az alacsonyabb, legalacsonyabb számmal Görögország, Olaszország, Spanyolország, Márta és Hollandia általában azt a tényt mutatja, hogy a nők viszonylag alacsony foglalkoztatási rátával vesznek részt, a nemek közötti fizetéskülönbség igen magas, és Hollandia esetében tulajdonképpen nagyon magas azoknak a nőknek az aránya, akik részfoglalkoztatásban dolgoznak. Ez csökkenti az index értékét, de ez megmutatkozik a jelenlegi gender alapú nyugdíjkülönbségben is. A magas pontszámú országok tehát mind olyan munkaerőpiac és nyugdíjpolitikákkal eh, rendelkeznek, amivel csökken a gender alapú bérkülönbség. Az alacsony pontszámúak pedig eh, különböző a, a munkaerőpiaci eh, részesedés, és a nyugdíjrendszerük is hozzá, és a fizetésrendszer is hozzájárul a nagyobb gender alapú nyugdíjkülönbséghez. A figyelmüket most arra egy a foglalkoztatási ráta különbségre szeretném irányítani, mert ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a, hogy szélesebb vagy szűkebb a gender alapú nyugdíjkülönbség. A foglalkoztatási ráta koralapú eloszlása a görbe, de látják a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket a különböző országok között. A zöld vonal, az átlag, és a világos terület sáv a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb érték. Ahogy látják, szignifikáns a különbség az EU tagállamok között, a tekintetben, hogy milyen a, a munkaerőpiaci részvételi ráta. Ahol itt különösen magas, a magasabb kornál, tehát a 45 plusz korosztánál bizonyos országokban gyorsabban nyugdíjazzák a nőket, és általában ez azt jelenti, hogy alacsonyabb aktív ledolgozott év után alacsonyabb bérrel, alacsonyabb nyugdíjszinteket kapnak a férfiakhoz képest. Ha most megnézzük a jelenlegi gender alapú nyugdíjkülönbséget, amit a jelenlegi férfiak és nők nyugdíja alapján nyugdíja alapján számítottunk ki, ezt a, az európai nyugdíjfelmérésből származó adatokból vettük. Vannak olyan országok, ahol a pontszám viszonylag jó, és, van, és ahol várhatóan a jövőben magasabb lesz a változó helyzet miatt, a nők munkaerőpiaci helyzete miatt a nagyobb kockázata lesz a különbségnek is. De a nyugdíjrendszerben is jelentős különbségek tapasztalhatók. Néhány következtetést vonnék le, tehát arra vonatkozóan, hogy mivel lehet csökkenteni a jövőben a gender alapú nyugdíjkülönbségeket. Olyan intézkedéseket kell erősíteni, amelyekkel csökkennek a, a munkaerőpiaci különbségek férfiak és nők között. Például ösztönözni a tanulásból a munkába való átmenetet, csökkenteni a, azokat a kockázatokat, ami munkanélküliséghez vezet, vagy késleteti a munkaerőpiaci útvonal elindítását, erősíteni a munkacsalád összeegyeztethetőségét, a felnőtt élet elején már növelni kell a munkaerőpiaci esélyeket a későbbiek során. A munkacsalád szerepeljének összeegyeztethetősége tehát ez azt jelenti, hogy jó minőségű, megengedhető áru gondozási lehetőségeket kell biztosítani, nem csak a gyerekek, hanem az idősek számára is. Ösztönözni kell a meghosszabbított aktív életeket, és ösztönözni a hosszabb pályafutásokat annakért, hogy a, a a dolgozó szegénység kockázatát elkerüljük, úgy gondolom ebben a szakbizottságban erről nem kell további részleteket mondani. Vannak megoldások a nyugdíjrendszerre vonatkozóan, de a kompenzációs intézkedések a nyugdíjrendszerben nem válthatják fel, vagy nem helyettesíthetik az, azon, az egyenlő munkaerőpiaci intézkedéseket. Ezeket mind nyomon kell követni, meg kell nézni, hogy a nyugdíjkrediteket hogyan helyezik ki a pálya megszakításokra, nem csak a gyermekellátás miatt, hanem amikor más családtagot kell gondozni. Egyensúlyba kell hozni a tényleges nyugdíjkort férfiak és nők hozott, hogy ne büntessék kvázi azokat, akik hamarabb nyugdíjba mennek, és nyomon kell követni a nyugdíjindexálási szabályokat, hiszen ezek szélesíthetik a nyugdíjszintek közti ollót, különbséget, különösen idősebb nők esetében. Köszönöm. Thank you very much for the presentation of the study. And... Köszönjük szépen a prezentációt, és most pedig megadom a szót a kérdésekre. Lehetőség van. Pani Przewodnicząca, mam y, e, pytanie, ale też i komentarz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer a szakértőnek ezt az izgalmas prezentációt, illetve a jelentést is. Azt gondolom, hogy e, ez a téma, a nyugdíj különbség a nemek között, az egyik legfontosabb kérdés. A mostani parlamenti mandátum alkalmával az egyik kiemelkedő témánk. Azt hiszem, hogy nagyon sok munka vár ránk, nagyon sok elemzést kell készíteni, és ez az egyik első ilyen elemzés. Nagyon jól mutatja a jövőbeli teendőket. Luki emerytalnej, meg kell nézni, hogy mi okozza ezt a különbséget, illetve milyen mechanizmusok vannak a háttérben. Ön pedig nagyon jól különválasztotta a két komponást, az egyik a piac komponense volt, a másik pedig a, a munkaerőpiac, hogy teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgoznak, és így tovább. Ezen kívül beszélt arról, hogy hogyan alakul a nyugdíj különbség a különböző országokban. Aztán a nyugdíjozási időszakról is beszélt. A politikusok szempontjából ez egy vonzó kérdés, hiszen könnyű ezen változtatni, mint ma a munkaerőpiac területén tenni valamit. Az ön tanulmánya nagyon jól rámutat arra, hogy a piaci komponens, azaz, hogy a nők milyen hosszú ideig dolgoznak, létfontosságú, és nagy mértékben meghatározza a nyugdíjakat. Tehát erre nagyon oda kell figyelnünk. Több kérdésem lenne az első. A jelentés egyik részében arról beszélt, hogy az anyák ennek a rendszernek az áldozatai. Különösen azok a nők, akik több gyermeket nevelnek, két vagy három gyermeket. Minél több gyermeke van valakinek, annál inkább sérülékeny helyzetben van, annál inkább ki van ennek a problémának. Kitérne erre részletesebben? A második kérdésem pedig a metodológiára vonatkozik, a módszert arra hiszen elmondta, hogy nagyon nehezen találhatóak, összehasonlítható adatok. Nos, indikátorokra van szükség. Lenne erre vonatkozóan javaslata, milyen mutatók, milyen indikátorok segítségével tudnánk elemezni, értékelni a jelenlegi helyzetet, illetve hogyan tekinthetünk a jövőbe, milyen indikátorok alapján. Alapvetően tehát a módszertan a kérdésem lényege. Vannak-e olyan adataink, amelyek alapján ilyen indikátorokat hozhatnánk létre? És mi a helyzet a nem összehasonlítható adatokkal? Hogyan kezeljük ezeket? Azonosítanunk kell őket? vagy esetleg hasonlóvá kellene tenni a nyugdíjrendszereket, hogy, hogy valóban összehasonlíthatóak legyenek? Tehát ön szerint mi a teendőnk, hogyan érhetjük el azt, hogy összehasonlítható statisztikánk legyen, összehasonlítható adataink, és aztán megfelelő indikátorokat hozhassunk létre, és így lépjünk tovább. Köszönöm, elnök. Úgy látom, hogy nincs több kérdés, nincs több megjegyzés, úgyhogy visszadom a szót a szakértőnknek. Tessék! Köszönöm szépen! Az európai nyugdíjrendszerek általában egy mechanizmust működtetnek, amelyek a karrier során a szünetér, szünetet kompenzálják. Itt különböző megoldások vannak. Németországban például minden egyes gyermek esetében a szülők egy úgynevezett nyugdíj, juttatás, nyugdíj bónuszt kapnak. Attól függetlenül, hogy a karrierükben, karrierüket szüneteltetik-e, avagy sem. A lengyel rendszer másképpen működik. Itt más, más megoldást találtunk. Azon szülők, akik élnek a szülői szabadsággal, befizetnek a rendszerbe, Azonban itt a karrierüket szüneteltetik, itt egy 60%-os rátával dolgozunk. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő indikátort használjunk. Ez az indikátor rámutat arra, hogy milyen kompenzációs rátával számoljunk, illetve mi a helyzet akkor, hogyha egy szülő szüneteltette a karrierjét, illetve mi a helyzet akkor, hogyha ezt nem tette meg. Így meg tudjuk majd állapítani, hogy a, a politikánk segítséget nyújt-e, illetve valóban kompenzációt nyújt-e. Vannak olyan országok, akik jobban kompenzálják a karrierben tett szünetet, elképzelhető, hogy ott alacsonyabb a nyugdíjok, nyugdíjak közötti különbség a társadalmi nemekre kivetítve. Szerintem ez nagyon fontos tényező. A legtöbb országban a nők nyugdíja, azon nők nyugdíja, akik szüneteltették a karrierüket, alacsonyabb, mint azoké, akik folyamatosan dolgoztak. Annak ellenére, hogy ugyanannyi éven keresztül dolgoztak, és ugyanolyan jutatásokat kaptak. Tehát ezt mindenképpen értékelni kell, elemezni kell, meg kell nézni, hogy uh, hogyan is alakulnak a különbségek. Mi a helyzet akkor, hogyha nagyobb ez a, ez a különbség. Propozycja metodologii zawarta w raporcie bazuje na takich wskaźnikach, które... Ami pedig a metodológiát illeti. A jelentés módszertan az indikátorokra épül, összehasonlítható indikátorokra, így az egész Európai Unió területén összehasonlíthatóak lennének ezek az adatok. Először is a, a munkaerőpiacot vizsgálnánk meg, aztán megnéznénk, hogy megfelelően működnek-e a nyugdíjrendszerek, tehát egy külön tanulmányt folytatnánk erre vonatkozóan. Így stabil indikátort kapunk. Ez megvan 2013-ra. A 2013-as évben a indikátorokat elemeztünk. A következő adatok 2016-osak, ezeket majd két év múlva fogjuk közreadni. Azt leszögezhetjük, hogy jobb és szélesebb körű információra van szükség. Ideális esetben a jelenlegi adatokra kellene hagyatkozni, hogy milyen szintű a bérezés, hány éven keresztül dolgoztak az emberek, és így összehasonlítható formában szimulációkat készíthetnénk, és megnézhetnénk, hogy milyen nyugdíjra számíthatnak a nők, illetve a férfiak. Ez azonban elég bonyolult és munkaigényes módszer. Nem tudom, hogy ezek az adatok rendelkezésre állnak-e a különböző tagállamokban. Az itteni, itt a tanulmányban bemutatott mutató tulajdonképpen egy hőmérő, amely általánosságban méri, a kockázatot, azt, hogy mekkora a nyugdíj különbség kockázata. Ami pedig a foglalkoztatást illeti, ez a tényező rendkívül fontos. 40 éven keresztül, néha tovább részt veszünk a munkaerőpiacon. Tehát 40 éven keresztül gyűlnek, akkumulálódnak ezek a különbségek. Hiszen a nők munkaerőpiaci részvétele alacsonyabb szintű, akik a rövidebb ideig dolgoznak, alacsonyabb a sük is. Nem, ezek pedig valóban a nyugdíj különbséghez vezetnek. Függetlenül a kompenzáció mértékétől azt látjuk, hogy a kompenzációs mechanizmus nem tudja áthidalni ezt a 40 éven keresztül földgyülemlő különbséget. Ezt egyszerűen így nem lehet korrigálni, ennek pedig meg lesz a következménye, illetve meg lesz a hatása a nyugdíjrendszerekre, illetve a munkaerő piacra is. Hatékony kompenzációs rendszerre van szükség tehát. hogyha nem megfelelően járunk el, akkor ellentétes hatást érünk el, tehát azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Tehát a különbségek kiigazításakor rendkívül óvatos lépésekkel kell haladnunk. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a prezentációt, köszönjük szépen a kérdést és a választ. Tisztelt kollégák, ez volt az utolsó napi rendi pontunk a mai napon. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a következő ülésünkre június 8-án kerül sor reggel 9 órakor. Most pedig köszönöm szépen a részvételt, illetve a figyelmüket, és az elnök köszönetet mond a tolmácsoknak is. Köszönjük!